Allora, cominciamo perché siamo in ritardo. Per quanto riguarda eh, il punto 3 dell'ordine del giorno, le lingue le conosciamo. Rendben, akkor elkezdjük a munkát. A nyelveket ismerik, tudják, aztán van webstreaming is, ezt is tudják és azt jelentették nekem, hogy a paraguai delegáció tíz tagja a Mercosurból, akik az e, Európai Parlamentben látogatnak június 21-től 23-áig. Ez a delegáció részt fog venni e, az ülésünkön később. És üdvözlöm őket. Négyes pont. Van a vegyes delegációnk eh, programja, ezzel majd holnap fogunk foglalkozni, 23, 23-ától. Ez a horvátországi delegáció. Ezt a horvátországi delegációval kapcsolatban a bizottság eh, hasznos eh, elemekről tájékoztatott. A bizottság itt van? Esetleg néhány kiegészítő információt mondanának a Kokobu számára. Most a ö, bizottsági képviselőt nézem, hogyha nincsen kiegészítő információ, akkor már is megyünk tovább. Nincs nagyon jó. E, úgyis késésben vagyunk, itt akkor nyerünk egy kis időt. Akkor 8, 9 és 10-es pontokra térjünk rá, ezeket együtt fogjuk megvizsgálni. Vegyes, együttes vita a ö, külügyi szolgálatról. Ezzel a ponttal kapcsolatban ülésünk előtt kis idővel a titkárságtól kaptam egy feljegyzést. E feljegyzés értelmében az anyagokat megkaptuk, egy kis csendet kérek a teremben, ugye az elnök. A titkárság nem hivatalos módon megtudta, hogy született egy megállapodás az Európai Parlament, a tanács és Eston asszony között és a parlament között áprilisban. Tehát elképzelhető, hogy az a FED az július 14-én az utolsó ülésén elfogadja a jelentést. Számos véleménynek kell, véleményt kell még mondaniuk a különböző bizottságoknak. Ez azt is jelenti, hogy akkor a bizottságoknak július 14-e előtt kell kidolgozniuk véleményüket. Következésképpen a mi bizottságunknak pedig az július 12-én az utolsó ülésünkön kell, hogy elkészítsük véleményünket. Figyelembe kell venni a fordítási időket, egyebeket, így a módosítások benyújtási határideje június 25 péntek délben, tehát a hétvégén. Tehát péntekig. Ha nem, akkor nem leszünk képesek hozzájárulni ehhez az AFET munkához. Ezzel ezek azért mégiscsak fontos dolgok, akkor rátérhettünk a 8-9-10-es napirendi pontjainkra. És akkor átadom a szót jelentéstevőnknek, Kalfin kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szeretnék hosszan beszélni, mert legutóbb a kollégák nyilván emlékeznek, gyakorlatilag benyújtottam egy olyan anyagot, mert figyelembe véve azt a döntést, hogy nem indítunk el semmiféle eljárás azt megelőzően, hogy nem kapjuk meg a hivatalos véleményt a bizottságtól a külügyi szolgálatról. Ez egy keretjelentés, ami amiben a vezető szerepet az Affett látja el, Brock úr és Verhofstadt úr az afko illetve a társ jelentésszerzők, és ez egy olyan, ami tulajdonképpen még a nyári szünet előtt elfogadható. Három további dokumentumunk van, ahol a parlament már együtt döntési helyzetben van ez a költségvetés módosítása és a személyzeti szabályzat, illetve a pénzügyi szabályzat, amit a külügyi szolgálathoz is kapcsolódik. A Brock-Verhofstadt jelentést illetően most, hogy megvan minden dokumentum, már a bizottságtól ezeket megkaptuk, és intenzív vita folyik a négy oldalú tárgyalások során a parlament, a bizottság, a tanács és a főképviselő irodája között kezd világosabbá válni, hogy mi az, ami elérhető, és mi az, ami nem. Nagyon hosszú ideig, egészen tegnapig a parlament ahhoz ragaszkodott, hogy a külügyi szolgálat költségvetése kapcsolódjon az Európai Bizottság költségvetéséhez ahhoz, hogy már a jól ismert eljárásokat alkalmazzuk a költségvetés ellenőrzésére és elfogadására. Úgy tűnik, hogy ez nem lehetséges, ez egyetemi elutasítást kapott a tanács részéről, így most az a helyzet, hogy a megállapodás valószínűleg egy külön költségvetést fog jelenteni a külügyi szolgálatra, egy külön címszóval hatosban, hatos fejezettel, és csak az administratív költségek kerülnek ide, míg az operatív működési költségeket, azokat a bizottság kezeli. Így a parlamentnek meg lesz a lehetősége, hogy a külügyi szolgálat költségvetésével a felmentést ugyanúgy megadja, mint az Európai Unió egyéb intézményei esetében. és az adminisztratív költségekkel kapcsolatos felmentvény megadása lesz itt a feladat. A, ez az, ami érdekes a mi szempontunkból, az operatív működéssel kapcsolatos felmentvény az a bizottsági költségvetési felmentvény megadásával együtt történik. Ezért mi nagyon hangsúlyoztuk, és született egy általános megállapodás, hogy a bizottság elő fogja terjeszteni a dokumentumot a parlamentnek, amiben kimutatja az összes olyan költséget, ami a külügyi szolgálattal kapcsolatos, akkor, amikor a következő évi költségvetés kidolgozás alatt van a parlamentben. Oly módon, hogy a parlament világosan lássa, hogy a külügyi szolgálatai tevékenységgel milyen operatív költségek merülnek fel. Van még egy kérdés, ami rendkívül fontos számunkra, ez pedig a felmentvényel kapcsolatos felelősség. Ugyanis azzal, hogy a hatalom átkerült a bizottságtól a külügyi szolgálathoz különböző fázisokban, nem világos, hogy a felmentés megadása kinek az egyértelmű felelőssége, például a tervezés, az az külügyi szolgálattól jön, a végrehajtás a bizottságnál, majd pedig a bizottság mandátumot ad a delegáció vezetőknek, olyanoknak, akiket a külügyi szolgálat nevez ki azért, hogy hajtsák végre a költségvetést. Ez számos tisztviselőt jelent, és fennáll a lehetősége annak, hogy valaki azt mondja, hogy itten egyáltalán nem világos, hogy a különböző hatáskörök hogyan kerülnek átadásra, és honnan, hová, melyik intézményhez kerül. Ezért mi javasolhatnánk, és a bizottság ezt el is fogadja, örülne neki, hogy hozzunk vissza létre egy olyan rendszert, amelyik lehetővé teszi, hogy ne legyen az olyan, hogy valaki ne legyen felelős azért, mert az európai költségvetésből költ pénzt, és, és valamilyen hatáskörváltozás történt. Ez bevezethető, és ez azt jelenti, hogy az operatív költségekért a bizottság lesz a felelős teljes mértékben, e, a delegációvezetőkért is egészen a végrehajtásig. felvetődött a belső ellenőrzés kérdése. A megállapodásban, amit sikerült elérnünk tegnap, vannak olyan ö, szövegek, amelyek ö, kapcsolódnak az Olafhoz, és a külső szolgálat és a tagállamok pedig segítik az Olafnak a munkáját. Van egy másik kérdés, ami a belső ellenőrzéssel kapcsolatos nagyon őszintén szerintem az a szöveg nem túlzottan világos, hogy a bizottság belső ellenőrzése és a külügyi szolgálat belső ellenőrzése együtt működik, akkor, amikor auditálásra kerülnek az operatív kiadások vagy költségek. Ez nem igazán világos. A bizottság belső ellenőrzése, miután az operatív költségért a a felelős, lehetne, lehetővé kellene tenni, hogy bármiféle ellenőrzést és tanulmányt elvégezzen az operatív költségekre vonatkozóan, miután ezt ők hajtják végre. Tehát ezt a szöveget, ezt egyértelműsíteni kell, én nem tudom, honnan jött a konkrét megfogalmazás, de mindenképpen ezzel kapcsolatban véleménycserére van még szükség. Tehát ezek a főbb kérdések, amik a parlament ellenőrző szerepével kapcsolatosak. Vannak még kisebb, apróbb dolgok, amikkel most nem szeretném az időt húzni. Azért apróbbak, mert tényleg nem olyan nagyon fontosak, például a delegációvezetők vagy a szerződéses munkatársak felelőssége, például a tagállami képviselők a külügyi szolgálatban, amikor elmennek a szolgálattól, akkor felelősek kell, eh, hogy legyenek az, eh, az ő működésük ideje alatt történtekért. Ezek eléggé világosak, itt nem szükséges részletekbe menés. Végezetül eljárási tekintetben ahhoz, hogy elkezdhessük az eljárást a elnök úr, ahogy ön is említette, és meglegyen a formális lehetősége is a módosításoknak, a véleménytervezetet azt terjesztem elő, amit a korábbi ülésre terjesztettem elő. Ez azt jelenti, hogy nem egészen napra kész, mert a legutóbbi tárgyalások eredményei nincsenek benne, de valamennyi nyelven megvannak, tehát legalább ebből kiindulhatunk. És jó magam, Fogok készíteni néhány módosító indítványt, ezek közül már né- néhányat éppen most osztanak, és úgy fogom megfogalmazni, hogy azt is figyelembe veszem, amit tegnap sikerült elérni a tárgyalások során. Még egyszer úgy gondolom, hogy a bizottságunk véleményét ki tudjuk dolgozni, és véglegesíthetjük az AFET számára, és a júliusi szavazásra elő tudjuk készíteni. Elég sok munkánk lesz a az egyéb döntésekkel kapcsolatban, például a pénzügyi szabályozással, ami ősszel fog a bizottságunkhoz kerülni. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen, Greszlasszony. Köszönöm szépen, egy javaslatom lenne. Kelfin úr aktualizálja a régi véleménytervezetet, mert a véleményen már túllépett az idő. Kérem, Kalfin úr, ez számunkra nehéz eljárás. Kérem, hogy vegye figyelembe a tegnapi fejleményeket. Amit itt látunk, az nem visz előre. Szeretném, hogy ön maga vegye át ezt a dokumentumot, és tegye napra készé. Hiszen nevetségesé válunk, ha így járunk el azt hiszem a fejlemények fényében figyelembe kell venni a változásokat, bevenni a szövegbe. Ez a szöveget több ponton is módosítani kell, különben rendben van. Módosítás kell a pénzügyi rendeletnél is, de hát péntek a határidő, ez az eljárás nem mehet így végig, ez a harmadik ilyen ülés, ahol az Európai Külügyi Szolgálatról beszélünk, és mindig arról volt szó, hogy frakcióba kell dönteni, hogy ülősre meglegyen a végleges döntés. nem lenne jó, hogy olyan a foglalkoznánk, ami nem költségvetés ellenőrzés. Kérem, ön foglalkozik ezzel a dokumentummal, amit most adtak, ez egy újabb nyilatkozat, és ez nem a teljes tárgyalásnak az eredménye. Kérem, hogy ne legyen félreértés. A titkárság és a fordítói szolgálat nagyon sok felesleges munkától menekül meg. A három négyes pontnál például alá kell húzni, hogy a bizottság belső ellenőre is legyen felelős a külügyi szolgálatért a decentralizált ügynökségnél már, ügynökségeknél már van erről tapasztalat. Még egyszer mondom, új eljárás szükséges, mert ez a javaslat igen fontos. Grazie, onorevole Geyer. Köszönöm szépen, Geyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne. Azt mondtam, hogy a döntést július 12-én kell meghozni, hogyha jól értettem. A eh, helyzet igen bonyolult, hiszen elő kell eh, készíteni az eljárás, nem tudjuk, hogy eh, végül meg fog-e születnie. Másrészt itt van a határidő. Következőképpen értem a kihívást. Van egy jogi keret, amely lehetséges a KS számára, és a négy érdekelt fél megállapodott. Tehát megvan a keret, a parlament nem korlátozza a jogokat. A pénzügyi szabályzat gondolok itt, és a személyi zeti szabályzatnál a jogokat figyelembe vesszük. Azt mondtuk, hogy megfelelő időben szeretnénk a Brock véleményről állásfoglalást adni. De ez július 12-én túl késő, mert az utolsó plenárison júliusban lesz a szavazás hogyha tényleg így van, akkor hogyan oldjuk meg az eljárás kérdését. Kelfin úr már egyes dokumentumokat előkészített. Érthető okból ezzel nem foglalkoztunk múltkor, mert azt vártuk, hogy minden elemet megismerjük. Akkor még a módosítás nem létezett, és akkor nem akartunk foglalkozni ezzel a dokumentummal. Most új helyzet van, és az a kérdés merül fel, hogy a május 11-i dokumentumban és a most megkapott dokumentumban talán dokumentumokból talán egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot lehetne előállítani péntekig. Így fenni. Kálfin úr fontos elemeket tudna módosítani. Koordinátorként ebben a szakbizottságban már volt ilyen eljárás. Tehát talán sikerülne megállapodni és együtt bemutatni módosítókat. Nos, az első kérdésem a következő. Jól értettem-e a július 12-e már túl késő lenne. További kérdés mindenkihez itt a szakbizottságban, hogyha ezt a dokumentumot egységes szerkezetben lehet foglalni, e, ez csak Ctrl-C, Ctrl-V alkalmazását teszi szükségesé. Nos, nem lehetne így egységes szerkezetben foglalt változatot kapni, és akkor péntekig lehetne módosítókat e, be e, nyújtani. Köszönöm szépen. Mond, azt mondom, hogy az előbb mondtam. Egy órával a az ülés előtt. A titkárságtól kaptam egy feljegyzést, amelyben a következő információkat találtam. Tegnap Madridban egy megállapodás született. E megállapodás értelmében a külügyi szakbizottság dönt állítólag ebben az ügyben, az, az, az EKS ügyében július 14-én. Ennek következtében az érintett bizottságok korábban jutassák el véleményüket. Ezt írta a titkárság, azaz a szakbizottságunk véleményét július 12 előtt kell megadni. Hogyha ezt akarjuk, akkor a titkárság szerint a módosítókat június 25 dél előtt kell benyújtani. Erről kell dönteni ma, hogy hogyan fogunk eljárni. Mint ahogy jól mondta, az idősürget. Tehát döntenünk kell, hogy hogyan tovább. A most megismert dátumoknak a fényében. Ma reggel a Költségvetési Bizottságban jártam, de ott a módosítások előterjesztéséhez nem szabták meg a határidőt. Akkor miért kellene nekünk rohannunk, ha egyszer nagyon fontos kérdésekről van itt szó? Nem ellenzem azt, hogy gyorsan haladjunk, de ez az egész kérdés rendkívül sok munkát jelent majd nekünk. Itt nem lehet azt, hogy kivágom és bemásolom, hanem itt ugye 32 oldalról van szó. Alapjában véve tehát, a múltkor is ezt elmondtam már, hogy át kell dolgozni az egész javaslatot, mert az már akkor sem volt napra kész, és most sem eléggé az. Tehát nem látom be, hogyha egyszer a mentesítés, illetve a költségvetési kérdések forognak itt kockán, akkor miért így kellene haladnunk? Tehát igenis azt kérném, hogy Kálfin kollega, aki ugye angolul készítette ezt az anyagot, ezt frissítette is, módosító indítványokat akár meg is porolhatjuk magunkat, hiszen el tudnám mondani azt, hogy mit töröltem volna én ki ebből, és mit nem. De itt akkor gyakorlatilag most 30 módosítást kellene benyújtanom. Miért tegyem ezt? De igazából ez bennünket nem köt. ránk erőltettek egy olyan eljárást most, amelyet kezdettől fogva el akartunk kerülni. Tehát eh, kérném, hogy tekintsünk el attól, hogy eh, egyáltalán milyen, meg kellene néznünk azt is, hogy milyen magas lesz eh, a költségvetési felhajtás, ugye 10 millió euró új posztokra, de hogy mi mennyibe kerül, illetve hogy mekkora administratív költségvetés a rendelkezésünkre, ezt még mindig nem tudjuk. A kollega lehet, hogy kiismeri magát ebben a kérdésben, de nem arról van szó, hogy a parlament akadályozná a kérdéseket, de azért volna mit tisztáznunk már most, kezdetben. És kellő alapról kellene elindulnunk. Hogyha Gáltyéri anyagát nézzük, akkor rövidre tudjuk fogni az egészet, mert néhány pontot ki lehetne törölni, ami azt hiszem, hogy félreértés útján került bele, és akkor gyakorlatilag ez alapján folytathatnánk. Hiszen a lényegi kérdés úgyis a költségvetési rendelete kapcsolatban zajlik majd. Tehát azt hiszem, hogy értelmetlen munkát tudnánk megsporolni magunknak így, és a Költségvetési Szakbizottság nem szabott meg határidőt, hogyha tekintettel akarunk lenni a frakciók jövő heti döntésére, hogy a Brock jelentéssel mit tegyünk. Lehet, hogy már Strasbourgban kellene üléseznünk, és röviden egyeztetnünk a Káfin jelentésről, de azt hiszem, hogy ez is gyorsan megoldható. Onorevole Gressle, se ho capito bene, quindi la sua proposta... Gressle asszony, hogyha jól értettem a javaslatát, akkor el akarja halasztani ezt. Nem akarja, hogy ez a titkársági határidő legyen, hanem szeretné megvan, hogy a frakcióknak, meg nekünk meg még üléseink addig. Kálfin kollega Gáltyéri úr javaslatát vette át, és ráírta a Kálfin nevet. A ma reggeli jelentésre gondolok, és egy pontot szeretnék itt megjegyezni, amit már Gáltyéri kollega javaslatával kapcsolatban is megtettem. Ha most ez alapján egy határidőt szabunk meg a módosítások előterjesztéséhez, akkor gyorsan lebonyolítható az egész. Én azt szeretném, hogy az alapot változtatjuk, hogyha a Gágyéri kollega nem teszi ezt meg, akkor nekünk kell ezt megtennünk, ez mindannyiunk számára komoly munkát jelent majd, de nem az lesz az eredmény, amire igazából törekszünk. Tehát egy frissített anyagra van szükségünk, és abból kellene kiindulnunk. Nem tudom, hogy értik-e, mert ez május közepéről származik ez a dokumentum, és hát azóta ugye változtak a dolgok. Ha pedig a titkárság most ezt nem igazítja ki, akkor nekünk kell ezt megtennünk módosítások formájában, ez pedig komoly munkát jelentettől szeretnék eltekinteni, nem szeretném ezt megtenni. Okay. Sie können... Elnök úr, ha a frakció jóvá hagyja, júliusban szavazhatunk, és akkor eh, a módosított javaslatról, a Kálfin javaslatról beszélhetünk, megnyithatjuk a módosítások elterjesztésének határidejét, és aztán Strasbourgban egyeztethetünk, szavazhatunk, eh, hétfőn van ked, vagy kedden, és akkor szerdán a plenáris elé terjeszthető. Uh, Kálfin, Kálfin úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az eljárást elfogadása a bizottság érdekében áll. Egyetértek Gressle asszonynal, hogy a legutóbbi megalapodás ezt nem veszi figyelembe, de a mi szempontunkból se tökéletes az, ami tegnap született. Tehát mindenképp tovább megyünk egy kicsit, legalábbis a szakbizottságban, azon, ami született. Hogyha azt mondja, hogy írjuk át a jelentést. Jó, hát ez viszonylag gyorsan meg tudom tenni a nap végére. Kicsit több idő kell a nyelvi változatokhoz, és akkor még kell egy ülés a szakbizottságnak, és akkor a módosítók határideje, és akkor a szakbizottság összeül a végső verzió elfogadására. Attól tartok, hogy a kont véleménye nélkül megy a plenárisra, akkor a vélemény az a probléma, hogy a vélemény a legújabb fejleményeket nem tükrözi a vélemény, de ez inkább módosító formában jelenjék meg, különben nem sikerül érvényesítenünk akaratunkat. Nem hiszem, mert akkor Gáltyeri kollégának ugyanez lenne a problémája a Költségvetési Bizottságban. Azt ajánljuk fel, hogy a két szakbizottság dokumentumát a fordítók lefordítsák, és így gyakorlatilag ugyanarról a dokumentumról lenne szó nem hiszem, hogy igaza van, mert a Költségvetési Bizottságban ugyanez lenne a probléma, hogyha jövő héten szavaznak, akkor ugye az Strasburgi hétre kerül, egy héttel későbbre, tehát ha mégsem, akkor úgyis több időnk lesz. Én azt hiszem, hogy ez nem méltó eljárás, hogyha egy szakbizottsághoz egy ilyen régi dokumentumot küldenek, amiről pontosan tudjuk, hogy már nem felel meg a valóságnak, hiszen változtak az események, és ezt nem tudom elfogadni. A múltkor is elmondtuk már, hogy ez nem megfelelő, nem tettek arról, hogy ez az eljárás ilyen, hogy ezt így választották ki, de nem tudom belátni azt, hogy a dokumentum régi változatát kell ilyen indítványokkal ellátni, ezt nem tudom belátni. Potremmo anche uh, far sì, siccome... Mm, Az is elképzelhető, a titkárság szövei alapján, Ö, illetve helyezsődik, a titkárság azt mondja, hogy ez félhivatalos információ. A 8-9-10-nél kap, 10 kapcsolatban ö, ö, akkor a raportőrök a többi EU EP-s szakbizottság előadat is megkereshetik, és akkor megnézhetnénk, hogy mi a határidő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan javaslatot tett, amire éppen gondoltam ahogy Kelfin urat és Gressler hallgattam, már nem tudtam mire vélni a dolgot. Gressle asszonynak más volt a véleménye, mint Kelfin úrnak, és azt hiszem, hogy ezzel az információval már előre jutottunk, és ezért támogatom a javaslatát a 8-9-10-es felelősei üljenek össze. Nem csak a köcsetési szakbozottsággal értem az indoklást, amelyet Gressle asszony mondott. Nem szeretné, hogyha nekik Kína elvégez ezt a munkát, ez nem lustaság kérdése, de hát mindannyiunk energiája korlátozott. Azt hiszem ez olyan eset, amikor nem szabad fölöslegesen dolgozni. Köszönöm. Allora, se vogliamo andare avanti, potremmo... Nos, akkor folytassuk, és hallgassuk meg eh, a költségvetés módosítással kapcsolatos előadót. Az én helyzetem talán könnyebb, eh, amikor a eh, közvetés módosításról beszélünk, mert 2010-re a ö, az összeg két kategóriára oszlik. 8 millió részt, ö, amelyet ö, a tagállamok ö, fizetnek ö, be a ö, GDP százalékában, és a másik pedig 45 ezer euró az adókból és nyugdíj pénzt alapokból származik. Itt nincsen vélemény ellentét Kelfinorral és Gressle asszonynal. Szeretném elismételni, hogy mit beszéltünk meg. A 2010-es költségvetés 1625 fő pluszt jelent részben a bizottságnál, részben a tanácsnál. 100 új alkalmazott felvételét jelenti. Az adminisztratív költségeket a bizottság költségvetése finanszírozza, és jövő január 1-től az EKS-nek külön szakasza lesz, ahogy ebben maradtunk. Ez az egyik legfőbb rendelkezés. Ezek a fő aspektusok, amelyekről beszéltünk. Meg kell erősíteni a parlamenti ellenőrzést és az külső akciók végrehajtását és a biztonsági politika végrehajtását. A szolgálat jó működését kell biztosítani, a költségek elhatárolását, a, az elszámoltatást a bizottság fogja végezni. A mentesítési eljárásra is kitel térni. Szükséges bizonyítani a költségvetési semlegességet. Nem szabad, hogy átfedés legyen az EKS és más európai intézmények tevékenysége között. Azt hiszem, ezek az elvek elfogadhatóak, ezért meg fogom adni fordításra a dokumentumot, és megfelelő határidők betartására figyelek. Köszönöm szépen, amennyiben nincsen további hozzászólás ezzel a témával kapcsolatban, akkor átérünk a következő témára, a ö, külszolgálati a témával kapcsolatban Herzog asszony nincs itt, hát a kogájáról. úr. Nem vagyok Herzog asszony de ma egy kicsit nehéz helyzetbe kerültem, ugyanis hercogasszonyt képviselem. Azért nehéz a helyzetem, mert hercogasszony dokumentumát csak az ülés előtt röviddel kaptam kézhez. És éppen ezért még nem tudtam kívülről megtanulni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit akadozik az ismertetése. A háttérben azon megfontolások húzódnak meg, ugye a személyzeti szabályzat módosítása, e tekintetben illetékes a Juri szakbizottság. Herzog asszony első megfontolások után, amelyeket ugye már a legutóbbi ülésen érintettünk, elkészített ma egy dokumentumot, ez pedig messze menőleg azon dolgokra tér ki, amelyeket a szakbizottsággal itt meg kell vitatnunk. Tehát például a lényegi kérdés az, hogy a tisztviselőket hogyan kötjük az Európai Unióhoz. Az európai intézmények alkalmazottai esetében ez sokkal könnyebb, ugye, mint a nemzeti alkalmazottak, a nemzeti tisztviselők esetében. Herzog asszony a dokumentumában nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a felelősség tekintetében egy egyértelmű láncolatot határozzon meg, tehát ami a mentesítés, illetve a felelősség szabályozása területén egyértelműen szabályozni kell, hogy a lojalitás, illetve a hierarchia hogyan működik az európai rendszerben, és ezt követően egyértelműbb felelősséget határozzunk meg a pénzek odaítélése során is. Másodszorban pedig egy új négy a preambulum bekezdés épült az anyagba, a személyzeti szabályzatban. Ez hangsúlyt helyez arra, hogy a lojalitás, illetve az összes alkalmazott esetében, függetlenül attól, hogy honnan származnak, mindenek előtt a felelősségük ugye elsősorban az EU irányában adott. És végezetül Nem, ezt nem jól fogalmaztam meg, mondja az előadó. Tehát ezen túlmenőleg töröl bizonyos részeket, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a tervezetben félreérthető dolgok jelentek meg a felelősségi körrel kapcsolatban. Tehát, hogy a fegyelmi kérdéseket hogyan kell kezelni, illetve az illetékesség, az illetékességi láncolat hogyan jelenik meg, hogyan kell kezelnünk például azt a kérdést, hogy az Európai Külügyi Szolgálat alkalmazottai ki iránt lojálisak. Nos, mindezt szabályozza ez a dokumentum. Grazie, onorevole eh, Geyer. Passiamo adesso. Köszönöm szépen, Geyer úr. Most akkor rátérünk a 11, 12-es és 13-as pontokra. Rivellini úrnak kellett volna vele foglalkoznia, de a titkárság azt mondta, hogy ő helyette is kollégája fog szólni. Az 1605-ös 5 per 2-es tanácsi rendeletről van szó, az Európai Közösségek általános költségvetésre alkalmazandó költségvetési rendeletről. Köszönöm szépen. Rivellini kollégát, kollega nevében elnézést kell kérjek. Nos, itt a költségvetési rendelet a különböző megfontolásokat tartalmaz. A költségvetési rendelet ugye a költségvetési ellenőrzés szempontjából nagyon fontos, hiszen ezen a területen legalább három dolgot is szabályoznunk kell. Egyfelől a költségvetési rendelet nélkül a külügyi szolgálat nem lesz intézmény. Tehát ezt szabályoznunk kell méghozzá úgy, hogy az egyes cikkben a költségvetési rendelet mindhárom módosítása szerepeljen. Én azt javasolnám, hogy ezt egyszer ugye szabályozni kell a külügyi szolgálat esetében, és ezt követően egyéb a Lisszaboni szerződés által létrehozott intézményt is ide kellene vennünk rögtön, ugye a tanács, az Európai Tanács, illetve a külügyi szolgálat, bár nem minősül a szerződés értelmében intézménynek. Rivellini kollégával az egészet egyeztetni fogom, egészen egyszerűen azért, mert aztán Lisszabonnal kapcsolatban ugye még egyszer elő kell vennünk, tehát tegyük ezt meg egyszer, ez nem egy hadüzenet az Európai Tanács irányába, de szükségesnek tartjuk azt, hogy ezt a munkát itt legalább egyszer elvégezzük. Aztán nagyon komoly feladatot jelent az is, hogy az illetékességek keveredése, a hatáskörök keveredése a külügyi szolgálattal kapcsolatban megjelenik és ezt a lehető legjobban el kell különítenünk egymástól. Az EU nagykövete a jövőben az operatív összegeket igazgatni fogja a harmadik országokban. Ez pedig egy komoly problémát jelent nem csak számunkra, hanem az Európai Számvevőszék számára is, amely állásfoglalásában nagyon kritikusan fogalmazott mindenről. Meg kell próbálnunk tehát az EU nagykövetet felelőssé tenni, úgyhogy számon kérhessük tőle a feladatát. Azt kellene tehát beírnunk ide, hogy nekünk is számadással tartozik, felelősséggel tartozik a mi irányunkba is. Egy éves nyilatkozatot adna a különböző delegációkban kezelt összegekről. Mi ezt az elképzelést támogatjuk, ez nagyon fontos, erre sürgősen szükség is van. Mellesleg a tanács a tanácskozásai során ezt a pontot kitörölte, úgyhogy emellett mindenképpen ki kell tartanunk és azt is fontosnak tartom, hogy ezt az éves nyilatkozatot szeretnénk beépíteni, akkor ebbe betekintést kell, hogy nyerjünk. Tehát ezt úgy kell átalakítanunk, hogy ez teljesen nyitott legyen irányunkba, hogyha mi erre igényt tartunk, hiszen minden bizonyal vannak delegációk, amelyek nagyon sok pénzt kezelnek, például a segélyezési költségvetés akár 10%-át. Ha emlékezhet, tettetek az Afganisztánnal kapcsolatos vitára. Azt hiszem, hogy az ottani nagykövet is egy nagyon jó beszédpartner lett volna. Tehát erre vonatkozó szabályozás szükséges, és tényleg azt kérném, hogy ez a szabályozás, ugye a felelősséggel tartozás, ez egy olyan pont, amelyet támogassanak. Továbbá meghatározzuk azt is, hogy legyenek költségvetési sorok minden egyes special representative esetében, a tanácsi kiküldetéseket pedig sokkal egyértelműbben fel kell bontani, mint ahogyan az eddig történt. Az EU nagykövete kapcsolatban vannak egyéb megfontolások is, hiszen meg kell fontolnunk, hogy a bizottságnak milyen jogai vannak, hogyha nem elégedett ezen hivatal irányításával. Ugye Eston asszony hatáskörébe tartozik ez, meg kell azonban határoznunk azt, hogy itt is ugye ki kell dolgoznunk bizonyos pontokat ahhoz, hogy a bizottságnak az EU nagykövetre gyakorolt hatását erősítsük. Ha pehjünk van, akkor végeredményben a bizottság mentesítéséről is megfeledkezhetünk, ami a külügyi szolgálatot illeti, hiszen nem tudjuk a végén megállapítani, hogy ki illetékes. Ami a felelősséget illeti, úgy gondolom, hogy még egyszer meg kell, ki kell domborítanunk azt, hogy a tagállamok felelősek. Nem szabad, hogy ez csak a papíron létezzen, hanem a gyakorlatban is. Tehát az általam gyakran idézett nagykövet egy adott országból, akit áthelyeznek Észak-Koreába, hát ez egy rémálom számomra, mert akkor senki sem fér már hozzá. Például a diplomáciai immunitás miatt. Aztán feltűnik az is, hogy a külpolitikai kollégáknál nagyon nehéz egyáltalán megértetni, megértetni velük, hogy a mentesítés mit jelent. A kollégák azt hiszik ugyanis, hogy ez egy olyan jog, amely a papíron létezik, és elég, hogyha azt írjuk ide, hogy ezzel megkapjátok ezt a jogot. Igen, ez így is van, de mi történik akkor, hogyha a gyakorlatban a hatáskörök úgy keverednek, hogy végeredményben nem tudjuk már megállapítani, hogy ki mit tett. Úgy gondolom, hogy ebben a pontban össze kell, hogy tartsunk, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a mentesítés végrehajthatósága a jövőben is adott legyen. Aztán a személyzeti kérdésekkel kapcsolatban is problémás, hogy az ideiglenes alkalmazottakkal mit tegyünk, tehát hogy a költségvetési területen tényleges ellenőrzésről beszélhessünk. Aztán meghatároztuk azt is, hogy ha már mentesítési jogokat adunk fel a gyakorlatban, akkor legalábbis egy új jogot kapjunk cserébe. Azt tervezem, hogy az Európai Fejlesztési Alapot a jövőben építsük be a költségvetésbe. A parlamentnek ez egy régi követelése, többször szavaztunk már erről, és jó lenne, hogyha ezt írásba foglalnánk valamikor. Egy további lényeges pont pedig, ez azon pontokhoz tartozik, amelyeket Galtieri nem tud elfogadni, nevezetesen, hogy a belső ellenőr a jövőben a külügyi szolgálat ellenőre is legyen, mert ott is szükségünk van valakire, aki kellő tapasztalattal rendelkezik, és aki végeredményben megállapíthatja azt, hogy a bizottság kellő betekintést kapcsoljon a külügyi szolgálat munkájába hogy az operatív irányítással kapcsolatos kérdéseket, mint a közigazgatási költségvetés kellően ellenőrizhesse, és hogy kellő áttekintést kapjunk erről. Vannak egyéb részletkérdések is, ahol még folyik a vita, de alapvetően ezek lennének a lényegi pontok, amelyeket szerintünk szabályozni kellene. Ami a menetrendet illeti a költségvetési rendelet, miután a tanács a rendeletét jóvá hagyta, akkor születne meg, tehát úgy tervezzük, hogy talán júliusban ismertethetjük az első tervezetet, és azt követően, a tanács döntését követően megnyithatnánk a határidőt, amint a tanács döntést hozott. Vagy lehet mondjuk egy első olvasat, aztán felülem akár egy második olvasat is, Igazából ez már annyira nem lényeges. Számomra az a fontos, hogy a lényegi pontokban a kollégák támogatása meglegyen. Aztán a végrehajtási rendelkezések, illetve az, hogy az EU nagykövet milyen hatáskörrel rendelkezzen, illetve fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy a külügyi szolgálaton belül milyen lényeges feladatot lát el. Ezek számomra a lényegi kérdések. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Ha trattato tutti e tre, tutti e tre i punti all'ordine. Köszönöm szépen. Ezzel a három kérdéssel foglalkoztak? A 11, 12, 13-at? Elnézést. A 12-es pont akkor folytatnám a 13-assal, ami tulajdonképpen a költségvetési rendelet három éves felülvizsgálata. Ez csak rövid ideje van előttünk. Igazából ez, ez az érdekes felülvizsgálat, hiszen itt nyílik a legnagyobb mozgástér számunkra, és az egyszerűsítés tekintetében is itt tudjuk a lényegi munkát elvégezni. Ettől eltérően ezt ettől eltérően minden többi az mellékes dolog tulajdonképpen. A bizottság jó javaslatokat terjesztett elő, a cikkek felét érintik ezek. Összesen 180 cikk van ebben a rendeletben, és 90 cikket érint a javaslat, tehát gyakorlatilag egy átdolgozott javaslatról van szó. Ma délelőtt erről már vitáztunk, szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a átdolgozott javaslat a 2001-es intézményközi megállapodásért, amiben azt jelenti, hogy csak azon cikkeket érinthetünk mi, amelyeket a bizottság is átdolgozott. A jogi szolgálattal még folyik annak tisztázása, hogy ez tényleg egy átdolgozott változat, illetve milyen mozgástérre rendelkezünk, de ettől függ az egész menetrend, ami a költségvetési rendet Lisszaboni felülvizsgálatát, tehát a harmadik lépést illeti. Ha egy átdolgozott változatról van szó, és tényleg nincs esélyünk arra, hogy a lényegi eljárásban a költségvetési rendelet minden egyes cikkét módosítsuk, akkor az első részt csak a végén alakíthatom át, mert hogy például a kutatás területén egyszerűsítést hajtsunk végre, ott tényleg érinteni kell a különböző kérdéseket és cikkeket. Tehát kérném a megértésüket, hogy tulajdonképpen a költségvetési rendeletnek itt csak egy kisebb horderejű változtatásáról van szó. A lényegi munkát még nem tudtuk elvégezni, mert akkor ez azt jelenteni, hogy a három éves felülvizsgálatban már nem férünk hozzá bizonyos cikkekhez. A három éves felülvizsgálat minden bizonyal egy nagyra törő feladat lesz. Revelini kollega és én hangsúlyoztuk, hogy az 51-es cikk értelmében ugye van egy jelentés, és a Költségvetési Bizottságban, illetve a Kokobuban egy szavazás. Úgy gondolom, hogy a költségvetési rendet pont, hogy alkalmas arra, hogy egy ilyen eljárást hajtsunk végre. Nem arról van szó, hogy a két bizottság különböző tartalmakon dolgozik, hiszen gyakorlatilag ugyanazon cikkek módosítása tartozik mindkét szakbizottság hatáskörébe. Tehát azt gondolom, hogy az 51-es cikkkel egy példát mutathatunk arról, hogy milyen jó az együttműködés a bizottságok között. Itt tehát nem hadakozunk egymással, hanem jó az együttműködés. A három éves felülvizsgálat pedig azt hiszem, hogy az év végéig az első olvasatban elkészülhet. Minden bizonyal, tehát megkíséreljük azt, hogy ősszel ezt elkezdjük, hiszen nagyon sok cikket érint ez a felülvizsgálat, és a végrehajtási rendelkezéseket is egyidejűleg kell átdolgozni, úgyhogy ebből látható, mennyire bonyolult ez a folyamat. A Lisszaboni pontokat pedig talán majd a következő év elején lehetne átdolgozni. Ott már tisztázni kell a bizottsággal a különböző pontokat, hogy az ottani eredmények a bizottság és számunkra is elfogadhatóak. Ez lenne tehát egyelőre az ütemterv. Úgy gondolom, hogy sikerülhet. A múltkor jó volt már az együttműködés a Paró kollégával, aki időközben szlovén miniszter lett, és már akkor is jó együttműködést tudtunk megvalósítani. De azt gondolom, hogy tényleg a költségvetési rendelet felülvizsgálata egy kitűnő alkalom arra, hogy felhasználó barátabbá tegyük a költségvetési rendeletét. Most pedig eh, a kutatási területtel kapcsolatos támogatásokra és eh, ösztönzésekre szeretném a hangsúlyt helyezni, hiszen vannak eh, speciális alapok, amelyek ezzel összefüggnek azt láthatjuk, hogy minden egyes alapnál egy saját rendeletet dolgoznak ki, és amit mi nagy nehezen keresztül vittünk a költségvetési rendeletnél, azt aláásták a különböző speciális alapok esetében létrejött rendeletek. Például a kamatok esetében ugye előzetes finanszírozásnál eltekinthetünk a kamatoktól, Viszont a kutatási keretprogramoknál aztán az szerepelt, hogy az illetékes személyek megemelhetik a kamatokat, és hogyha most a kutatásokról beszélünk, akkor ez az egyik lényegi kritika, a legbíráltabb pont a kutatásokkal kapcsolatban, tehát a kamatok kérdése. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy olyan pont, amely a bizottság számára rendkívül fontos lenne. Évek óta tart már a vita az Európai Bizottsággal erről, és tényleg arra biztatnék mindenkit, hogyha megint nem sikerül tisztázni ezt a helyzetet, ne bajlódjunk tovább olyan jogi szövegekkel, amelyeket aztán máshol aláásnak, és ennyi lenne egyelőre a részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen, most akkor a főigazgató úrnak adom meg a szót, Jean-Jean úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy, egy rövid, de visszatérnék néhány felvetésre, amit Gressle asszony említett hozzászólásában. Először is, ami azt a javaslatot illeti, hogy a pénzügyi módos, rendelet kerüljön módosításra tekintettel a kül, külügyi szolgálat hatályba lépésével. Szeretném elmondani, hogy Gressle asszony jogosan említette a bizottságnak a javaslatát, Ez egy olyan orientáció, amit egyértelműen megfogalmazott a bizottság és vállal, és a ETKO főigazgatóság is ezt támogatja a delegáció vezetők vonatkozásában. Általánosan nagy sajnálatunkra a tanácsban ez a javaslat meggyengült, mert megint egy olyan megfogalmazáshoz jutottunk, ami nem ismeretlen, hanem a főigazgatónak nyújtott támogatás a, annak, aki delegál, de mégiscsak olyan a megfogalmazás, ami adott esetben, véleményünk szerint túlzottan gyenge. Tehát teljes mértékben egyetértünk a parlament szándékával, hogy egy megerősítette, tehát az ellenőrzések megfontol, megerősítésére vonatkozó javaslatot fogalmazzunk meg. Úgyhogy egy biztosíték nyilatkozatot vegyünk ide be. Ami a volt szerződéses tisztviselők felelősségét illeti, méreható jogi elemzést végeztünk azon kérdések kapcsán, amelyeket a parlament feltett. A végkövetkeztetésünk az, hogy azok a szabályok, amelyek alkalmazásra kerülnek majd a volt tisztviselőkre, a diplomatákra, akik a szolgálatban dolgoztak, és visszakerülnek egy nemzeti diplomáciai szolgálatba. Ezek a szabályok lehetővé teszik, még abban az esetben is, hogyha már kiléptek az Európai Külügyi Szolgálattól, hogy adott esetben ö, fellépjünk velük szemben. Ez ö, vitathatatlan, bilaterális ö, módon is megvan az összes olyan információ, a, illetve ezt hát megadjuk Reszle asszonynak. Ami a belső auditort illeti, a belső ellenőrt, van egy olyan megfogalmazás, amit azt hiszem, hogy talán éppen a, az európai parlamenti eh, képviselők javaslatára sikerült elérni egy egyezmény, megegyezést. Olyan megfogalmazás ez, amely a véleményünk szerint nem zárja ki azt, hogy más esetben, mint ami a döntéshozatal, elf- elfogadásra kerülhet az, hogy a szolgálatnak a belső ellenőre az a gyakorlatilag a bizottság el, belső ellenőre legyen. Ez egy olyan javaslat, amiről tegnap folyt vita Madridban, és ez egy együttműködési ö, orientáció, de nyilvánvaló, hogy az együttműködés annál könnyebb, ö, hogyha egyben a bizottságnak a belső ellenőre is, a bizottsági ellenőr is. Tehát eh, semmi nem akadályozza, hogy a bizottság belső ellenőre egy ilyen szolgáltatást nyújtson. Ami az ütemezést illeti, azt hiszem, hogy már volt alkalmam itten elmondani, és másútt is az Európai Parlamentben, hogy mennyire fontos az, hogy a döntések mielőbb megszülessenek, oly módon, hogy ez a szolgálat valóban megkezdhesse munkáját a lehető legkorábbi időpontban. Ez azt jelenti, hogy már ősszel már így is nagyon hosszú időszakról van szó. Említeném, hogy a harmadik országokban a partnereink, akik várják, hogy ez a szolgálat működőképes legyen, és régóta hallanak róla, kezdenek nagyon türelmetlenek lenni. És ennek a szolgálatnak a szavahihetősége kerül itten veszélybe, hogyha mm, nem hozzuk meg azokat a döntéseket, amik megteremtik azt a jogi keretet, ami a működését lehetővé teszi. Még néhány mondatot a három éves ez egy három évenkénti felülvizsgálat, majd pedig egy átdolgozás. Ez azt jelenti, hogy először is egy módosítási javaslatról van szó, hogy módosíti indítványról. Hogyha egyszerűen csak egy átdolgozás lenne, ami nem tartalmazna lényegi ö, szövegmódosítást, akkor a mozgásterek ö, nagyon korlátozottak lennének a módosító indítványok tekintetében. Az adott helyzetben, még egyszer mondom, itten egy felülvizsgálati helyzetben vagyunk, és jogosnak tűnt számunkra, hogy a parlament az eljárás során tehessen javaslatokat, olyan módosító indítványokat, amelyekkel kapcsolatban a bizottságnak adott időpontban majd állást kell foglalnia. Ami a kapcsolatok tehát a rendelet, a pénzügy, az általános pénzügyi rendelet és a az ágazati pénzügyi rendeletek közötti kapcsolatot illeti, már ezzel kapcsolatban is volt alkalmam elmondani véleményemet, és hangsúlyozni, hogy a bizottság mennyire fontosnak tartja azt, hogy koherencia legyen az általános pénzügyi rendelet között, pénzügyi rendelet között és az ágazati pénzügyi rendeletek között, amelyek majd később kerülnek előterjesztésre a következő költségvetési keret kidolgozásakor. Már délelőtt elmondtam a Költségvetési Bizottságban, az Európai Költségvetési Biztos részéről volt egy nagyon egyértelmű tájékoztatás, ami kollégáknak szólt a kollégiumon belül, ezzel semmi titkot nem árulok el, nagyon világos volt Leonovszki úrnak a véleménye, ki felhívta a kollégák figyelmét arra, hogy nagyon fontos betartani azon alapelveket, amelyek a pénzügyi rendeletben szerepelnek, és ezért úgy intézzük, hogy a ö, költségvetési főigazgatóságon, ami, amint meg, kidolgozásra kerülnek az ágazati szabályok, ezek megfeleljenek a pénzügyi rendelet szabályainak. Tehát úgy gondolom, hogy amit én most elmondtam, az ö, ö, talán megnyugtatja Gressle asszonyt és mindenki, minden további tagját e bizottságnak. Köszönöm, elnök úr! Elnök, köszönöm szépen. Akkor most érjünk rá a következő napi rendi pontra. Tagállamok nehézségei a 2007-2013-as strukturális alapok kezelésével kapcsolatban, és átadom a szót a tanulmány készítőjének, utána pedig Liberacki úrnak. Thank you. Yeah. Um, I'm going to uh, briefly... Köszönöm szépen. Röviden szeretnék ismertetni egy tanulmányt, amit az elmúlt hat hónap során végeztünk különböző politikai területeken, és most visszatértünk az Európai Unióhoz. Ez a strukturális alapokat vizsgálta, azon belül pedig azt, hogy a tagállamoknak milyen nehézségeik vannak, a különböző rendszerek felállításával kapcsolatban a 2007-2013-as programidőszakra vonatkozóan. Csak nagyon röviden elmondanám, az a négy terület, amivel foglalkozni kívánok, és a céljai ennek a feladatnak, valamint a módszerekről beszélnék, és az, hogy az összesítéseket hogy fogalmaztuk, és mit lennének az ajánlásaink. Kezd, azzal kezdeném, hogy, azt kért, hogy mit kértek tőlünk. Azt kérték tőlünk, hogy nézzük meg, hogy a tagállamoknak milyen nehézségei vannak, és a kritikákat fogalmazzuk meg, és egyben megoldásokat is kínáljunk. A megfogalmazás úgy volt, hogy a, a központ központi figyelmet a nehézségekre kell összpontosítani, de azt is kérték tőlünk, hogy azt is mondjuk meg, hogy milyen területeken lehetne változtatni oly módon, hogy javuljon a helyzet az alapok kezelésében és ellenőrzésében. Csak nagyon gyorsan mondanám el, hogy mi volt a motiváció, és miért vetődött fel ennek a ö, tanulmánynak az elkészítése. Az egyik ok az ö, érintettek számára az volt, hogy tegyük lehetővé, hogy a parlament bizottság lassabban, tehát e tanulmányozza, hogyha lassabban történik a megfelelés, illetve az ellenőrző rendszerek a különböző operatív programoknál hogyan alakultak, és miért ment ez lassabban, mint várható volt. 2009. novemberében csak 75%-a volt jóváhagyva ezeknek a rendszereknek ez kihatott a kifizetési arányokra is a tagállamokban, és hogyha megvizsgáljuk például a 2009 végéig teljesített kifizetéseket, akkor azt látjuk, hogy összehasonlítva alacsonyabbak a kifizetések, mint a korábbi programidőszakban. Itt a 2002-es évet és a 2009-et hasonlítottuk össze. Itt a, na, elég jelentős különbséget láttunk abban, hogy hogyan történtek a kifizetések, illetve milyen arányban. E, mit is e, végeztünk? Nagyon sok e, kutatómunkát kellett ehhez végeznünk. Az Európai Bizottság segített sok adat megadásával, illetve a tagállamok irányító és ellenőrző rendszereit is tanulmányoztuk. Itten szakemberek, tudósok is részt vettek. Aztán az auditáló hatóságokat is nézzük, 47 auditáló szervezet válaszolt 25 tagállamból. Itt interjúkat folytattunk a tagállamokkal, Bulgária, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Lettország és Portugáliában, és ez volt az a ö, kis terület, ahol vizsgálódtunk, és azt mutatják az eredmények, hogy elég jó volt a reagálás, elég sok auditáló hatóság jelentkezett vissza, több mint 50 százaléka és ez a tagállamok 90%-át lefette a 2007 2013-as alapok vonatkozásában. A fő kérdés, amit feltettünk az interjúkban és a vizsgálatban is, hogy milyen tapasztalatok vannak a szabályozási kerettel kapcsolatban, és milyen tapasztalataik voltak a szervezeti struktúrával kapcsolatban, és milyen tapasztalataik voltak a szereplőkkel, tehát az emberi, a humán erőforrással, akik működtetik a rendszert az információkezelés, milyen információs rendszer, kezelő rendszert használnak, és két általánosabb kérdés is volt gondolják-e, hogy egyensúly teré, hozható létre a strukturális alapok ellenőrzés és a regionális politikai célok között. És végezetül pedig vannak a következő programidőszakra vonatkozó javaslataink. Itt van ez a dokumentum, azt hiszem, hogy a bejáratnál ez megtalálható volt. Itt megvannak az következtetéseink, esetleg ezeket tudnám röviden bemutatni. Starting with the, um, Nos, akkor kezdeném a szabályozási kerettel. Az derül ki, hogy 52% a válaszadóknak az audit hatóságoktól kisebb-nagyobb problémát találtak. 15 van ez azt jelentette, hogy ki is is volt a program végrehajtása van. A fő oka a problémának az a felfogás volt, hogy nem elég világosak a követelmények 60%-ban a válaszadók azt erre mutattak rá. Ami a szervezeti kereket, kereteket illeti különböző területeken, pozitív visszajelzést kaptunk 45 százalék mondta azonban, hogy voltak nehézségek, leginkább új intézmények létrehozása miatt. Érdekes, hogy a, az érdek ellentét úgy tűnik, hogy nem merült fel. Az előző periódusban ez jelen volt. Ami a szereplőket, illeti a humán erőforrást, azokat a személyeket, akik a rendszereket működtetik, és az ő tapasztalatokat. Itt is a válaszadók többsége ö, problémáról beszél be. Számolt be 40% számára kisebb 18% számára nagyobb nehézség, amely kihatott a fizetés, a kifizetések menetére. A állomány száma probléma volt. 70% mondta, hogy ez probléma. Sok interjúból az derült ki, hogy a gazdasági válság idején létszámstop van, ellenben az ellenőrzés megköveteli, hogy több dolgozó legyen. Itt tehát feszültség tapasztalható. Végül pedig a kommunikációs rendszerrel kapcsolatban itt volt a legnegatívabb visszajelzés. Több mint kétharmada a válaszadóknak azt mondta, hogy a tapasztalt nehézségek, hogy ő tapasztaltak nehézségeket, és a fő ok új információs rendszerek telepítése. Meg kell különböztetni a feedbacket a régi és új tagállamokból ami a létszámstoppot illeti, főleg a, az új tagállamok panaszkodtak erre. Ami az általános következtetéseket illeti. Úgy tűnik, hogy az egyensúly az ellenőrzés és a tartalom között már nem állja meg a helyét. Az általános visszajelzés az az, hogy a szabályozási szabályozás jobban koncentrál az ellenőrzésre, és nem annyira a tartalomra. Ez nagyon erősen kijött. Ez nagyon erősen kijött például a kedvezményezettek megnevezésénél, meg az innovációban. És végül általánosságban beszélve 70% a válaszadóknak úgy gondolta, hogy a strukturális alapok kezelése több időt igényel, mint amennyi rendelkezésre áll ahhoz, hogy elérjék a kívánt eredményt. Összegzésről mm, szinte minden válaszadó arra mutatott rá, hogy egyszerűsítésre van szükség, ez eh, azt jelenteni, hogy egyszerűbb lenne a az irányítás is, és az ellenőrzés is. Ne legyen drámai változás, hanem lépésenként történjék nagy erőfeszítésből került a jelenlegi rendszer felépítése, ezért jól meg kell gondolni, hogy hogyan lépünk tovább. Még egy megjegyzés. A tanulmány néhány területet azonosított, amelyet jobban meg kell vizsgálni. A szabályok változatlansága, vagy legalábbis ideiglenes fenntartása az egyik. ajánlások is születtek. Leginkább az arányosság tekintetében. Az arányosság az általános szavazásban szerepel, de vannak kivételek például az apró programoknál. De amikor megnéztük az adatokat, például megnéztük a kis programok irányítóhatóságát, akkor azt láttuk, hogy a programoknak csak nagyon kicsi része részesül felmentésben. Van olyan, amely a küszöb felett van, de kevéssel pedig indokolt lenne az átminősítés. További terület, ahol sok vita folyt, az az áram vonalasított audit horizontálisan. Ez a tagállamok számára azt mutatja, hogy sok az átfedés a különböző feladatok között. Gyakran regionális, szem, regionális szinten ezt tapasztaljuk, és ez a az ellenőrzések átfedését is vonja maga után, hogy sikerül a feladatokat jobban elválasztani, mm, akkor jobb helyzetbe kerülünk, központ és regionális szinten is. Különösen bonyolult a területi együttműködési program További terület, eh, amelyre eh, kitér a eh, jelentés, a függőleges ellenőrzés. Sok olyan audit van, ami hasonló céllal születik. Talán érdemes lenne ezeket áramvonalasítani. Az Európai Számvevőszéknek is van erről egy közleménye. Sok olyan sok misszió megy a tagállamokba, talán tavaly 900 volt. Kérdés, hogy melyek ezek közül a közös missziók, amelyek európai és nemzeti szintű ellenőrzést együttesen végeznek. Ezek az együttes ellenőrzések Hollandiában, a Cseh köztársaságban és Dániában kezdődtek próba projektként. Amikor az ő jelentéseiket olvassuk, akkor felmerül bennünk, hogy talán intenzívebbé kellene tenni ezt a közös munkát. Végül pedig, hogy ö, hogyan lehet javítani. Az egyik kérdésre már rámutattak az egyszerűsítés, amelyre már született intézkedés 2009-ben. Ez azonban nem tárgya rendszeres hatás tanulmánynak. Talán ebbe az irányba kellene elindulni. Megkérdeztük az audit hatóságokat a tapasztalataikról, és kb. harmada mondta, hogy igen, megkerestek bennünket, és figyelembe vették a véleményünket. De a többség azt mondta, hogy vagy nem konzultáltak vele, vagy a javaslataikat nem vették figyelembe az egyszerűsítésről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Liberálszki úr. Először is a liberalizáció miatt, másrészt a tévedési arányi miatt fontos figyelembe venni ezeket a javaslatokat. 2003-ban 20 százalék volt az abszorpciós képesség, és ez növekedett. Hogyha megnézzük a pénzügyi perspektívákat, akkor látjuk, hogy növekedés tapasztalható. A gazdasági válság idején a költségvetési politika minden tagállamban megváltozik 2010-től a pénzügyi perspektíva végéig nyilván más várható. Azt hiszem, hogy jó hír, hogy 2009-ben a tévedési arány megváltozott, jelentősen nő, jelentősen javult a helyzet. Azt hiszem, hogy ez fontos a szakbizottság szempontjából is. Nem csak a tévedés arány javulása, hanem a az összeg arányos felhasználása és a célok elérése is Hogyha megnézzük a az auditokat, ezek is ezt mutatják. Meg kell nézni a az ellenőrzési módszereket és az eredményeket, tehát a tartalmat. A bizottság szervezi ezt a munkát, ő a felelős az alapok ízszerű felhasználásáért, de meg kell bizonyosodnunk felőle, hogy megfelelő ellenőrzés van, mégpedig tartalmi kérdésekben. Most még rátérnék a, az ajánlásokra. Ez négy területet ölel föl. Az elégedetlenség kb. 42 százalékos. Minden ajánlásnak közös pontja, hogy nagyobb hatékonyság szükséges, és nem több pénz elköltése. Meg kell bizonyosodni afelől, hogy a szabályok egyértelműek, és kommunikáció van a tagállamok, a bizottság és a kedvezményezetek között, azaz az ajánlások, azt jelentik, hogy a hatékonyságát kell javítani a munkának, a szervezeti oldalt, ami a Közvetés Ellenőrző Bizottság munkát illeti. Szükség van arra, hogy áttekintsük, hogy az egész rendszer hogyan működik. És szeretnénk az elégedettségi mutatón javítani. 67 százaléka a válaszadóknak azt mondja, hogy nem kell alapvetően változni a rendszeren, hanem az képes jól működni, csak áramvonalasítani kell, egyszerűsíteni, javítani a kommunikációt, alkalmazni a szabályokat, és együttműködésre van szükség a bizottság, a tagállamok és a kedvezményezettek között. Hogyha ezt figyelembe vett megnézzük, és megnézzük a célokat, és a tanulmány ö, ö, által lefedett területet, akkor ö, választ kapunk a feltett kérdésekre. Úgy vélem, hogy üdvözölnünk kell az eredményeket, Bromeyer úrnak gratulálni kell, és a munkatársainak is lesz. Köszönöm szépen, Blomayer úr, ez egy nagyon szép tanulmány, de egy kicsit tanácstalanná tesz. Ugyanis nagyon sokan kell, hogy átültessék az EU jogot, akik nem értik, mert pedig ezt ugye nehézkesen tudjuk megoldani. Kérdés, hogy ez mind múlik. Az EU jogot nem kellő egyértelműen, nem kellően egyértelműen, vagy túl hiányosan fogalmazták meg. Megpróbálta már megállapítani ennek az okát, lehet, eh, hogy eh, a hibákat eh, össze lehetne csoportosítani, és ezáltal lehetne őket talán tisztázni. A 32. oldalon szerepel a 11-es táblázat. Úgy tűnik, hogy ma nem annyira jelentős már a szabálytalanságok száma, de az összegek magasabbak. Tehát úgy tűnik, hogy több dolgot teszünk ma helyesen, ezzel szemben azonban a szóban forgó összegek jelentősebbek. Ezt nem csak a külügyi, nem csak az EDF-ről, hanem egyéb alapokról is elmondhatjuk. Aztán pedig azt is szeretném tudni, hogy némileg tanácstalan, miután öt éve foglalkozom a költségvetési ellenőrzési kérdésekkel, illetve a források helyzetével, a nem átültetett európai joggal. Mit kellene tennünk most, hogy némileg orvosoljuk ezt a helyzetet? Köszönöm. Köszönöm szépen. Gájer úr. Köszönöm, elnök úr. El kell ismerjem, hogy számomra is némi problémát vet fel ennek a tanulmánynak az értelmezése. Hiszen mindannyian egyetértünk abban, hogy a strukturális alapok azt a célt szolgálják, hogy nagyobb koherenciát teremtsenek meg az Európai Unióban, és e célból az egyik legfontosabb eszköznek minősülnek az Unióban. Ezen strukturális alapokat megosztott irányítás formájában igazgatjuk. Tudjuk, hogy a hibakvóta a strukturális alapok esetében túl magas, és azt is tudjuk, hogy a hibák elsősorban a tagállamok szintjén jelentkeznek. Most pedig eh, Blomeyer úr, illetve az intézménye megkérdezte a tagállamokat, és eh, lehet, hogy sokat várunk el de lehet, hogy mélyre, milyen szántóban kell ezen adatokat elemezni, mint, mint ahogyan azt ön megítélni, de azért ennek ellenére szeretném feltenni ezt a kérdést. Nem ismerek az egész világon egy olyan hatóságot, amely elégedett lenne azzal, hogyha új szabályokat szabunk meg, hiszen mindenki azt mondja majd, hogy rendben, most akkor úgy tűnik, hogy egy jobban működő rendszer jön létre, de bármilyen hivatal erre azt mondaná, hogy akkor Brüsszelben vajon milyen új rendszert gondoltak ki már megint. Ez tehát azt jelenti, hogy ha a közigazgatások arra a köz, arra a következtetésre jön, jutnak, hogy az ilyen szabályok módosítása újabb terheket ró rájuk, akkor igazából ez nem meglepő, hiszen általában nem javulásként, hanem teherként fogják megítélni az ilyenfajta módosításokat. És az a probléma, hogy ez a magas hibakvóta tulajdonképpen azt hiteltelenné teszi az Európai Unió egyik fő pillérét. Úgyhogy mindenképpen amikor a plenáris ülésen a számvevőszék jelentését hallgatjuk, akkor az euroszkeptikusok azt fogják mondani, hogy a hibákból ugye csalás következik, és ebből arra következtésre jutnak, hogy az egész rendszer úgy, ahogy van, nem működik. A nem euroszkeptikus képviselők persze teljesen másképpen vélekednek, ugyanakkor a tagállamok most megint azt fogják állítani, hogy ne ügyeljünk annyira az ellenőrzésre, hanem inkább a csalásra figyeljünk oda. Igen, de hogyha megpróbálok a tagállamok szerepébe helyezkedni, akkor ezt megérthetem, hiszen valószínűleg nem szeretik annyira az ellenőrzést, már ami a kiadási gyakorlatukat illeti, hiszen egy a második pohár bor után azt hiszem, hogy mindenki azt állítaná, hogy a tagállamok soft moneyként kezelik az összegeket. Elköltik a pénzeket, mert tulajdonképpen ez ugye a mi pénzünk, és úgy költjük el, ahogyan ezt helyesnek ítéljük meg, és mindenfajta ellenőrzés az európai fővárosból, ez inkább tehernek minősül, mint áldásnak. Úgyhogy talán inkább a csalás elleni küzdelemre kellene a hangsúlyt helyeznünk. Ezt mondanák. Akkor viszont, ha megnézzem azt, hogy milyen lelkesedéssel, és itt most szarkasztikusan fogalmazok, milyen lelkesedéssel követik a tagállamok az Olaf ügyeket, akkor azt hiszem, hogy a csalás elleni küzdelem ezt ők is nagyon komolyan kellene, hogy vegyék, tehát a tagállamok komolyan kellene, hogy vegyék az ilyen eseteket. Végeredményben azonban az a benyomásom, hogy itt egy gordiuszi csomónk van, amelyet csak akkor tudunk átvágni, hogyha az egyszerűsítés kérdéskörét még komolyabban vesszük, és még határozottabban kezeljük, mert ezáltal a szabályozásokat át lehetne alakítani, tulajdonképpen akkor ez ki kellene, hogy elégítse a közigazgatást is, már eltekintve attól, hogy át kell állniuk nyilván új szabályozásokra, de az egyszerűsítés végeredményben azt eredményezheti, hogy az ellenőrzésre kisebb erőfeszítést kell fordítaniuk. Tehát mindenki elégedett lehetne. Pusztán arra kellene akkor ügyelnünk arra, hogy nehogy a hibakvóta megint emelkedjen, hiszen akkor gyakorlatilag áthelyeztük a problémát máshova. Tehát igazából a kérdésem az, hogy a tanulmány végén az a benyomása, hogy már ami a tagállamok hozzáállását illeti, hogy a válaszok abból úgy azért jöttek létre így, mert először is az ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket Brüsszelből tehernek tekintik a tagállamok? Honorable Balcsidis. Ačiū gerbiamas Köszönöm szépen, elnök úr. A strukturálos alapok nagyon összetett feladatot jelentenek, főleg az új tagállamokban, ahol évekkel ezelőtt még ilyen nem létezett, nagyon gyorsan kellett beletanulni. Ezért mi sem természetesebb, hogy teljes, hogy, egész, hogy egyes ágazatokban, egyes területeken információ átfedés található, de elkerülhetetlen legyen ilyen időszak. Nagyon jó, hogy új fázisba lépünk, amikor az a feladatunk, hogy egyszerűsítsük a rendszert. Ezért támogatom Liberácki kollégát. Ezt a folyamatot áramvonalasítani kell, javítani kell rajta, és meg kell ö, keresni az abszorpciónak a magasabb szintjét és átláthatóbb ö, voltát. A ö, tagállamokat jobban be kell van ide, hát nehéz lesz egyszerűsíteni az eljárást, hiszen ők lesznek ezért a felelősér, felelősek. Ezért talán az Európai Bizottságnak kellene nagyobb jogkört adni eme bonyolult feladat végrehajtásában, hiszen csak az Európai Bizottság ismeri a 27 tagállam problémáit. Lehetne javaslatot tenni 5-7 tagállamnak egyben, hogy min egyszerűsítsem. Talán így lehetne foglalkozni a kérdéssel. Nagyobb legyen az Európai Bizottság szerepe. Köszönöm. Allora, stiamo in ritardo, do la parola per due minuti per le... Köszönöm szépen, akkor két percre átadom Blumeyer úrnak a szót a zárszó elmondására. Köszönöm szépen. Zászóként megpróbálnék nagyon gyorsan válaszolni arra a három felvetésre, amelyet elhangzott. Kreszle asszonynak mondanám, ön további részleteket kért. Vannak a, a tanulmányban részletek. Én személy szerint az Európai Szociális Alap kezelésénél dolgozom, és nem tudom, hogy mennyiben, lenne, mennyiben segítene, hogyha még nagyobb részletek lennének. Például, hogy a jövedelmet hogyan kell kiszámítani. Erről hosszas viták voltak költségeknél is, hogy egy-egy költségelemet hogyan állapítunk meg, hogyan határozunk meg. Itten talán lehetne javítani és jobb útmutatást adni kezdettől fogva. Különböző tagállamokban, régiókban előfordulhat, hogy saját értelme értelmezést alkalmaznak, és konkrét útmutatás, hogyha nem volt, de nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat egyformán értelmezzük. Ami a szabálytalansági hányadost vagy arányokat illeti, Hát ez a leggyengébb eleme a tanulmányunknak. Természetesen az volt a célunk, hogy mondunk valamit a hatékonyságáról a rendszernek, nem csak kifizetési arányban, hanem ahogy is hogyan jutott el a pénz a kedvezményezetekhez, hanem a másik oldalról is, hogy sikerült-e csökkentenünk a hiba százalékot az új ö, rendszernek köszönhetően. Magyarul bevált-e az új rendszer? de valószínűleg nem elég idő telt még el, úgyhogy kértük az Olafot, hogy adja nekünk adatokat, az olasz Olaf azonban nem adott olyan adokat, amik lehetővé tették volna az, a szabálytalansági adatok összehasonlítását. Tehát kétségeim vannak, hogy lehet-e ilyen következtetéseket levonni. Egy biztos a rendelkezésre álló adatok nem tették ezt lehetővé a részletek egy kicsit növekedtek, a mennyiség növekedett, és valójában vannak csúszások, és csak a nem is olyan régen zároltak le ezek a megfelelési vizsgálatok például, tehát nincs kellő mennyiségű információ, ez nyilvánvalóan a legtöbb embernek a véleménye, akikkel beszéltünk. És még egy nagyon utolsó pontot, ha megengednek, nem próbálunk természetesen semmilyen kérdést sem itten elhanyagolni, vagy lekicsinyíteni, nem fontosnak tekinteni. Minden egyes változás közép vagy hosszú távon, ami javíthatja a rendszert, az mindenképpen jó, és hogyha lehet, hogy valami új is majd jön. De végül is sok olyan strukturális alapkezelő van, akiket nagyon is izgat, hogy a kohéziós alap céljai hogyan valósulnak meg, hogyan segíthetőek elő, próbálnak az innováció területére vagy más területekre is bevinni projekteket és azokat működtetni. Ugyanakkor nagyon korlátozottak az eszközök, és más területekre is figyelniük kell, ezért nem tudnak kellő időt fordítani ezekre. Van talán bizonyos ellenállás a drámai változásokkal szemben, de ez volt a benyomásunk. A felmérés nem tette lehetővé a méreható véleménycserét, és egyes vélemények, amiket az auditáló hatóságok adtak, mert itt nem csak x-elni kellett, hanem egyes esetekben vélemény leírást is lehetett tenni. Nyilvánvalóan, hogy mindenki, vagy nagyon sok helyen kér engedik azt, hogy a hatékonyság érdekében egyszerűsítsünk, de hatékonyság növelésnek a tagállamoktól kell kiindulnia. Tehát ez, tehát a tagállamokban is van sok minden, amit javítani kellene. Elnök, köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és akkor átérünk a napirend következő pontjára, az Európai Számvevőszék jelentése a kelet- és nyugat-afrikai regionális gazdasági integrációhoz nyújtott EFA támogatás hatékonyságáról és akkor átadom a szót. Először is szeretnék elnézést kérni, mert csak most tudtam ideérni, mert egész napon a Környezetvédelmi Bizottságban voltam, ahol szavazás is volt, és volt egy kérdésünk is, amit az Európai Bizottsághoz intéztünk, ezért nem tudtam ott hagyni. Ez a speciális jelentése az Európai Számvevőszéknek már megvitatásra került egy korábbi ülés alkalmával, illetve a számvevőszék akkor terjesztette elő. Ott nem tudtam jelen lenni, mert éppen beteg voltam megpróbáltam a munkadokumentumban, ami önök előtt van, figyelembe venni a számvevőszék ajánlásait, és megpróbáltam ezeket pontosítani, és megtalálják az ajánlásokat is, és ezeknek a többségét a mentesítés kapcsán is. És tájékozottam, illetve tárgyaltam a számvevőszékkel, valamint az Európai Bizottság képviselőivel is. A párbeszéd gyümölcsöző volt, és a bizottság által adott válaszok értelmében egyes eredet eredeti ajánlások átfogalmazásra kerültek. Úgy gondolom, hogy a dolgok világosabbá váltak. A számvevőszék ennek az egyik legjobb jelentése ez, hogy elolvassák az anyagot, akkor meg fognak lepődni, hogy milyen helyzet van ezen a politikai területen. Teljesen nem megfelelő, nem kielégítő ez a helyzet, és mindenképpen cselekedni kell, hogy megoldjuk a komplementaritás hiányát a regionális és nemzeti politikák között, a dokumentáció másik egyik pontjában azt kérem, hogy 2010. októberre előtt a bizottság adjon tájékoztatást a mi bizottságunknak, arra vonatkozóan, hogy mi az, ami nem működik, és milyen korrekciós intézkedések születtek. Amikor mindezen információkkal rendelkezünk, 2010. októberében, akkor képesek leszünk majd ezt figyelembe venni a következő év során adandó mentesítés során. Vannak itt elemek, amik nagyon világosak a dokumentumban, például a felvételi képessége az Afrik, kelet- és nyugat-afrikai országoknak mm, azt jelenti, hogy a stratégián, a 2011-es stratégiánál ezt figyelembe kell venni. És fontos a számvevőszék ilyen irányú véleményét szem előtt tartani csak úgy, mint hogy a megadott összegeket is felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredménye lehet csökkentés vagy növelés egyaránt, mindez attól függ, hogy milyen eh, vélemény alakul ki a megvalósított politikáról. Ami nagyon aggasztó az az, hogy a számvevőszék számos vizsgálatánál nem volt lehetőség eh, bizonyos projektekről valódi véleményt mondani. Ezeket a jelentés 40. oldalának a hármas mellékletében találnak. Valószínűleg ennek megvannak a maga okai, de úgy gondolom, hogy a számvevőszék megállapításait nem lehet csak egyszerűen lesöpörni az asztalról. És azt szeretném, hogyha október 2010. októberében ennek a projekteknek az értékelése eljutna bizottságunkhoz, hogy mi is ezt figyelembe tudjuk venni a mentesítés megadásakor Továbbá kívánatos lenne, hogy az Európai Bizottság képviselve legyen minden egyes regionális szervezetben egy vezető, vezetővel, és a számvevőszék ajánlásai is azt mutatják, hogy sok esetben van egy jó számvevőszéki jelentés, bizonyos konkrét javaslatok, amelyekre aztán nem történik semmi hanem egyszerűen írott malaszt marad. Éppen ezen a oknál fogva kérem a bizottságot, hogy 2010. december előtt nyújtson be egy nyomonkövetési jelentést. A hatos ajánlásban pedig azt mondom el, hogy mit várunk konkrétan a bizottságtól és talán ez valami olyasmi, ami megérdemel egy nyomonkövetést. Az ilyen speciális jelentések ideérkeznek a bizottságunkhoz, de sok esetben nem kerülnek figyelemmel kísérésre a parlamenti részlegek, szervezetek részéről. Fontos lenne, hogy a paritásos közgyűlés is, és az Unió megadja a kellő figyelmet a számevőszék ilyen jelentésének. Ezt mindkét oldalról meg kell nézni, egyrészt az afrikai képviselők szempontjából is, de az európai képviselők szempontjából is. Úgy gondolom, hogy a parlamenti közgyűlés mindenképpen mindenképpen pozitív szerepet játszhat abban, hogy pozitív párbeszéd alakuljon ki, és Kelet- és Nyugat-Afrikában az integrációs politika javuljon. Ez végül is a fő célkitűzés ezen országok számára, hogy az együttműködés elérjen egy gazdasági eh, együttműködés legalábbis magasabb szintűt, mint amilyen jelenleg van. Afrika egyes részein ez jobban működik, másod kevésbé. Szerintem ezek a nagy kihívások, amelyekkel foglalkoznunk kell. Hát ezek az észrevételeim, és nyitott vagyok a kérdéseikre elméleg ebből nincsen szavazás, hanem a mentesítéssel foglalkozó jelentéstevőnek kerül átadásra, de még ezen is lehet talán változtatni. Elnök, köszönöm szépen. Igazgató. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és először is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos véleménycsere volt. Először is engedjék meg, hogy mindenkit biztosítsak arról, hogy a számvevőszék véleményét nagyon komolyan vesszük, és az ajánlásait is ennek a jelentésnek. Már el is kezdtük a nyomon követést mindkét térségben. Nagyon jó előrehaladást értünk el Kelet-Afrikában, és a különböző regionális szervezeteket is segítettük abban, hogy javítsák a koordinációt egymás között és egy új támogatási szakaszt is elindítottunk. Már mindez javulást hozott Kelet-Afrikában a végrehajtásban. Salátos módon Nyugat-Afrikában kevésbé bátorító a helyzet, és itt kell prioritást adni az elkövetkezendő hónapokban a hatékonysági kérdésének és a lassú megvalósításnak. A jelentéstevő ajánlásaival kapcsolatban csak meg tudom erősíteni, hogy a kettes pontban van, hogy a bizottság októberben fog előállni egy jelentéssel, hogy a komplementaritást hogyan kívánjuk javítani a nemzeti és a regionális programok között a hármas ponttal. Kapcsolatban elmondhatom, hogy a következő éves félidős program vizsgálni fogja a felvevőképességet, és valószínűleg vagy felfelé, vagy lefelé a számít akkor a számadatok módosításra kerülnek majd a négyes ponttal kapcsolatban. Októberben áll elő a bizottság eh, egy jelentéssel azon projektekről, amelyeket eh, összefoglal, vizsgál. Ötös ponttal kapcsolatban a delegáció vezetőkkel kapcsolatban megerősíthetem, hogy a Djibouti delegációt eh, kibővítettük, ott van egy delegáció, rezidens delegációvezető, és a kormány közi hatóságokkal is felvettük a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy az összes regionális szervezetnek van egy helyi delegáció vezetője. A hatos ponttal kapcsolatban megállapít, tudom, meg, megerősítem, hogy december elején a Kokubuhoz visszatérünk egy részletes jelentéssel a ö, nyomonkövetéssel kapcsolatban, és figyelembe veszük a számövőszéknek az ajánlásait, és itt fogjuk majd megerősíteni, hogy nagyon komolyan veszük ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ha nincs egyéb hozzászólás, akkor azt javaslom, térjünk át a következő napirendi ponthoz. A parancsoljon, Greszte asszony. Elnézést kell kérjek, de szeretnék Stász kollégának köszönetet mondani. Amit pedig az bizottság képviselője mondott, az azért elég meglepő, hiszen gyakran az arra gondolunk, hogy a Galileo, hát lámlám mégiscsak működnek. Az együttműködés hiánya azért mégiscsak megdöbbentett. És éppen ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban a bizottság, ugye gondolok például a külügyi szolgálatra, hogy ezt sokkal szorosabban figyelemmel kell kövessük, hiszen az eddig eredmények nem voltak különösebben ígéretesek. És ha megnézzük az új szervezeti struktúrát, akkor eléggé pessimista vagyok. Volna egy kérésem, amire igazából szükségünk van az, hogy át tudjuk tekinteni azt, hogy az európai fejlesztési alapból Afrikában milyen összegeket alkalmazunk, illetve ezek közül mennyi minősül költségvetés támogatásnak és mennyi más forrásnak. Hiszen meg kellene fontolnunk, hogy milyen összegeket fordítunk erre a fejlesztésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyszerűsítés. A kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése. Patricello képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Greszle asszonynak is hogy részt vehettem ezen nagyon fontos vélemény kidolgozásában. A kollégák tudják, hogy a kutatás és a fejlesztés a bizottsági stratégiában és az Európa 2020-as stratégiában központi szerepet töltenek be. A tavaszi csúcs a 2020-as stratégiát, kezdeményezést elfogadta. Az Európai Keretprogramot, amely az innováció célját szolgálja. A prioritások között ugye a jobb kutatási, fejlesztési feltételeket kell megteremtenünk Európában, hogy minden nagyobb hatást váltsanak ki ezen kezdeményezések. Ehhez pedig arra van szükség, hogy Európa szintű, európai szintű legyen ez a kezdeményezés, és minden egyes, a világ minden egyes részéről lehet, lehetővé kell tenni a kutatók részvételét ebben. Ebben a tekintetben pedig a Kokobu a keretprogramok egyszerűsítését kéri Európában, úgyhogy ezeket lépésenként konkrét intézkedésekbe öltessük. Konkrét intézkedéseket láthatunk itt, például a határidőket is le lehet rövidíteni, ezekkel pedig zöggenőmentesebben folyhatnak az összegek, és a bürokratikus terheket is csökkenteni lehet. Április 27-én volt itt egy meghallgatás ezzel kapcsolatban, és abból kiderült, hogy a hozzáférés, illetve a projektek tervezetének kidolgozása még mindig rendkívül bonyolult. A jelenlegi keretprogram számos célt megfogalmaz, és ugyanilyen terjedelmesek az intervenciós mechanizmusok is, valamint a különböző támogatási tarifák, amelyek rendkívül megnehezítik az egész helyzetet. Közös alapelvekre van szükség ahelyett, hogy egy ilyen szerteágazó megközelítést alkalmazunk, mert ez lényegesen könnyíteni a feltételeket, illetve az eljárásokat is. Éppen ezért üdvözöljük a bizottsági közleményt, amelyel a hetedik kutatási keretprogramot könnyebbé tették. Ezzel a közleménnyel a további egyszerűsítés útját is sikerült felvázolni. És itt alapvetően három útról van szó. Egyfelől a támogatásra vonatkozó javaslatokat egységesíteni kell, és gyakorlati eljárásokat kell meghatározni, amelyeket a bizottság már alkalmaz. Ezáltal pedig, amikor a források odaítéléséről és a tényleges kifizetésekről van szó, rövidebbé válnak a határidők másodszorban pedig a jelenlegi költségalapú rendszert át kell alakítani, és az új költségszámításba a személyzeti költségeket is be kell építeni. Ezáltal ugyanis a hibakvóta csökkenthető. ami pedig a költség kiszámításokat illeti, át kell térnünk egy eredményszemléletű számításra, hiszen ezek kell, hogy mérvadóak legyenek, és így inkább a technikai, tudományos oldalra kell támaszkodnunk a pusztán pénzügyi, administratív szempontok helyett. Örömmel mondhatom azt is, hogy az egyszerűsítésre vonatkozó szabályok, illetve a pontosítást szolgáló szabályok a Kokovú teljes támogatására kellene, hogy szert tegyenek. Ugyanis a kutatási kelet programa kapcsolatos hiba rizikó csökken így. Hamarosan sor kerül a 8. kutatási keretprogram kidolgozására, és egy olyan finanszírozási rendszert szeretnénk, amely megalapozott, egyszerű és egyben átlátható is. Egy olyan rendszerre van szükség, amely a szabályok egységes alkalmazására épül, ezáltal ugyanis növelhető a kutatási keretprogram, keretprogramok hatékonysága Európában. Módosítani kell tehát a programozási időszakban a szabályokat, illetve el kellene kerülnünk ezt, hiszen korábban már szereztünk ezzel kapcsolatban tapasztalatot. Így ugyanis a résztvevők legitim elvárásait jobban figyelembe lehet venni. A kiszámítási módszerek, a költségek kiszámításának módszerei, ez az, amit át kell alakítanunk. Egyfajta másik kiszámítási módszerekkel áttérnünk, de ez nem szabad, hogy megzavarja a résztvevőket a személyzeti kiadásokat, amelyek ugye a kutatási munka során felmerülnek. Nos, ezeket természetesen figyelembe kell venni. És ezen költségek elosztását közölni kell minél hamarabb, hogy a félreértéseket elkerülhessük. Ugyanis erre gyakran sor került a hetedik kutatási keretprogramnál. Végezetül még arra szeretnék utalni, hogy a következő keretprogram kidolgozása során egy olyan finanszírozási rendszert kellene bevezetni, amely tudományos eredményekre támaszkodik, nem pedig a felmerülő költségek megis, megértékelésére. Bauer asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, néhány észrevételt szeretnék tenni, de figyelembe véve az időt, nagyon rövid leszek. Örülök a bizottság jelentésének és a jelentéstevő véleményének. Ez végül is az jó. Az első felvetés, hogy meg kell győződnünk arról, hogy megvan az egyensúly a fennálló veszélyek között és a, a között, hogy a pénzünket felelősen költsük el a felsőoktatási intézményben, Velszben például azt állapítottuk meg, hogy először is azt akarták, hogy világosabbak legyenek az audit szabályok, az is segítene, hogyha hosszabb idő lenne a versenytárgyalásokra, az is, hogy megfelelő partnereket lehetne találni más tagállamokban, és nagyon óvatosan kell eljárni az különböző általány kifizetésekkel kapcsolatban is illetve hogy adott esetben visszaigényelhető legyen a teljes költség, hogyha valami nem úgy történt, hogy kellett volna. Néhány pontot még a jelentéskészítő véleményével. Az egyes bekezdése kapcsolatban, ahol azt mondja, hogy egyes, egyszerűsíteni kellene az intézkedéseket. Szerintem meg kellene pontosítani, hogy mit értünk egyszerűsítés alatt már rengeteget beszéltünk erről a múltban is ebben a bizottságban, de egyszerűen egy meg, jó meghatározás definíció kell erre. Végezetül pedig a hatos bekezdéssel egy olyan ö, finanszírozási rendszerre van szükség, ami ö, tudományos eredményekre és hatékonyságra épül. Ez elég jól hangzik, de látni kell, hogy ez mit jelent. Kutatási munkában én támogatom ezt a bekezdést, de azért óvatosan kell eljárni, mert nem szeretnénk, hogy az innovatív kutatási projektek megszűnjenek azért, mert ugye eredményt és hatékonyságot várunk. Néhány módosítást majd fogok benyújtani én is, de a raportőr véleményét és a munkáját üdvözlöm elnök, köszönöm szépen. Saci Makakis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Patricello kollégát támogatom, semmi kifogás nincs azzal kapcsolatban, amit megfogalmazott. Az ITRE szakbizottságban is tag vagyok, ahol illetékes bizottságként foglalkoznak ezzel a témával, úgyhogy tudom, hogy az összes felvetése nagyon is beillik a képbe. Talán amit kokobuként különösen figyelembe kellene vennünk, az az alapvető paradigmaváltás, ugyanis itt a költségekre épülő ellenőrzési rendszert megváltoztatjuk, az ilyenfajta kutatás támogatást a tudományos alapokra helyezendő megközelítéssel helyettesítjük, ugye általány összegekkel függ ez össze, ezt ismerjük már az Európai Kutatási Tanácsból, ott nagyon jó tapasztalatot szereztünk ezzel az alapkutatásokkal kapcsolatban is, és támogatom ezt a megközelítést. Éppen ezért erre vonatkozóan módosítást fogok előterjeszteni. Úgy gondolom, hogy ezt kellene támogatnunk. Ugyanakkor nyomatékosabban kellene a hatékonyságra és az eredményességre is ügyelnünk célokat kell meghatároznunk, és minden egyes köztes célt ugye nem feltétlenül kell ellenőriznünk, de a közös célokat meg kell határozniuk a politikusoknak és a kutatóknak. Ami pedig szintén fontos, az az, hogy a kutatási programaink egyáltalán nem ismertek. Úgyhogy eljut az ideje annak, hogy foglalkozzunk az ellenőrzésekkel, hiszen azt kell, hogy megállapítsuk, hogy egyre kevesebb kutató, illetve tudós veszi igénybe ezen programokat. És ennek az az oka, hogy ezek rendkívül bonyolult keretprogramok, itt a Kokobuban is tartottunk egy meghallgatást ezzel kapcsolatban, és egyszerűen ijesztő, hogy mi magunk a képviselők is milyen fajta bonyolult feltételeket szabunk a kutatók számára. Azért el kell fogadni, hogy a teljesíthetőségnek is megvan a határa, és hát ezzel összefügg az, hogy például a kis és középvállalkozások részvétele milyen ezen programokban, ők nem engedhetnek meg maguknak ilyen költséges részlegeket. Amit pedig hiányolok, ami mellett mindenképpen kardoskodnunk kellene, ez az egységes ellenőrzés. Ugyanis valóban a helyzet az, hogy különböző kutatási biztosok vannak mások is rendelkeznek hatáskörrel ezen a területen, ez így nem egy járható út. Azt hiszem, hogy egy egységes ellenőrzést kellene bevezetni egy illetékes biztossal, vagy egy illetékes központtal, aki végrehajtja ezt az ellenőrzést, és amennyiben lehet, akkor ezt egyszerűen kell kialakítani, ez az állandó kérésünk. Köszönöm, Gressle asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Patricello kollégának az elmondottakat, mert ezen kívül érdekes volt. Egy kérdésem volna a bizottsághoz. A hetedik kutatási keretprogramokkal ugye bevezettük a tanúsítványokat. Kérdés, hogy a gyakorlatban ezek miért nem sikeresek? Ugyanis nagyon kevés ilyen tanúsítvány sikerült, létre, sikerült jóváhagyni eddig. És nem tudom, hogy lehetne szabályozni azt, hogy ugyanazon főigazgatóságon belül ugyanazon kollégák ugyanúgy értelmezzék a kérdéseket, mert ha már vannak szabályok, akkor jó lenne, hogyha ugyanazon személyek ugyanazon dolgokat legalábbis ugyanúgy lássák. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a bizottság képviselője kapja meg a szót, parancsoljon. Many thanks for the köszönöm szépen a lehetőségre, hogy szót kapok itt, és köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy ilyen alaposan megfontolja ezt a nehéz kérdést, az egyszerűsítést. Teljesen egyetértünk abban, hogy a különböző finanszírozási mechanizmusok és intézmények szaporodása nehézséget jelent. Ez a következő pénzügyi keretprogram elkészítésekor figyelembe vesszük. Hasonlóképpen a különböző eszközök szabályozásánál, illetve intézményekénél. Ami a az eredmény alapú megközelítést és az általányos szereket életi. Nagyon örülünk, hogy az egyszerűsítést üdvözli a szakbizottság, de szeretnénk egyben óva on inteni egyes veszélyektől. Európai intézmények és, ré, és érdekeltek figyelmeztetek ezekre. Elképzelhető, hogy ez még nem az egyetemes megoldás, és ezt egyes kollégák itt is kifejtették Valószínűleg ezt fokozatosan fogjuk bevezetni, és próba projekteket fogunk vezetni és értékelni, miatt általános lenne az alkalmazás. Ami a konkrét kérdéseket illeti, a ö, módszertani tanúsítványokkal kapcsolatban. Azt hiszem, meg kell különböztetni két esetet. Az egyik a tanúsítvány, a ö, az átlag ö, költség, a ö, másik az általános tanúsítvány. Nos, a másodikkal kapcsolatban ö, figyelembe kell ö, venni, ö, hogy nagyon ö, kevesen ö, kérték és kevésen jóváhagyott eset. Itt nem nagyon nagy a ö, hozzáadott érték. Ö, meg lehet spórolni némi köztes tanúsítványt a pénzügyi jelentésekről, ami az általános személyes költségek illeti. Itt bonyolultabb a kérdés. Ez azzal függ össze, hogy milyen az általános felelősségi rendszer. A számvevő szék éves megbízhatósági tanúsítványt ír elő. Itt az elfogadhatóság kritériumait ilyen általános megközelítés alapján fogalmazták meg jeleztük, hogy van itt egy ö, megoldás, hiszen nem tartható a jelenlegi helyzet. Bizonyos mértékig a javasolt változás megköveteli, hogy a részviteli szabályok is megváltozzanak, azaz más, megle, más legyen a hetedik keretprogram szabályrendszere. Ezt a problémát megoldhatnánk azzal, hogy az általános megközelítés megváltozik. És itt nagyon hálásak lennénk a szakbizottságnak és a parlamentnek, hogyha ilyen változást fel tudnak vállalni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő ülés a bizottságnak július 12-én lesz 15 órakor, most pedig a koordinátok ülése kezdődik,